Még egy bejelentést szeretnék tenni a GUE és a GLL eh, frakció részéről egy eh, delegációs eh, jelölést kaptunk, ezt nyilvánosságra hozzuk. Ha nincsen ellenvetés a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan,